Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Akkor ismét folytatnánk a megszakított ülés, és szeretnék arról tájékoztatni, hogy az legutolsó napirendi pont szavazására holnap 12 órakor kerül sor. És mielőtt rátérnénk a következő napirendi pontra, két bejelentést szeretnék tenni. Először is a 2016 os cikkében az ügyrend a tegnapi 17 órakor bejelentett közleménye kapcsolatosan szavazási javaslat nem érkezett, tehát ezt elfogadottnak tekintjük. Másrészt pedig a 87A6-os